a különböző missziókkal kapcsolatban, például Grúziával kapcsolatban ellátok oda tavaly, körülbelül ugyanebben az időszakban, azért, hogy konkrétan erről a misszióról beszéljen. Azóta ő lett a polgári tervezés és végrehajtási szolgált igazgatója, ugyanis ez egy nagyon, mert ez egy nagyon fontos szervezet, amely az összes civil művelettel foglalkozik, amely ennek a politikának, ennek a szolgálatnak a keretében történik. Ez a szolgálat a mi szakbizottságunkat nagyon érdekli, ugyanis nagyon sokszor meghallgatásokat tartunk ezzel kapcsolatban, és el is látogatunk azokra a helyekre, ahol ez a szolgálat beveti az erőjét, például a mostaniban is. Jelentéseinkben is rendszeresen foglalkozunk ezzel a szolgálattal, Galtieri úrnak a legutóbbi jelentésében is ezzel foglalkoztunk. És figyelünk arra, hogy ennek a szolgálatnak meglegyenek a szükséges eszközei hiszen fontos feladatokat lát el, és most a külügyi szolgálat keretében próbálunk elsősorban személyi állományi eszközöket biztosítani, ugyanis a személyzet az egyik legérzékenyebb probléma, pontja a műveleteknek a struktúráját illetően, mind a polgári, mind a katonai műveletek szempontjából. Talán a parlament néha túl gyorsan is reagál arra, hogy egy a civil és a katonai szolgálatok működéséhez szükséges civil sejteket, sejteket rendelkezésre tudja bocsátani, de mindesetre különböző missziókat kell a, a parlamentnek szolgálnia. Tudjuk, hogy a tanács szintjén vannak politikai nehézségek, de nagyon fontos, hogy ez a külügyi szolgálat eh, rendelkezzen ezzel a sejttel, hiszen a lehetséges jövőbeli vagy virtuális eh, operát, műveletek számára szükség van, hogy előre tervezzünk. A jelenlegi missziókat illetően szeretnék emlékeztetni az EULEX Koszovóra, aztán az afganisztáival, akkor a grúziaira, a boszniaira, a, a palesztin területeken, akkor EU-ban Rafa, az Lex Irak, amelyet néha elfelejtünk, a kongói EUPOL akció. Tehát ezen missziók között vannak olyanok, amelynek a mandátuma akkor lép életbe, amikor szükség van rá. Épp ezért érdekes lenne látni, hogy jelenleg milyen fajta megoldásokra gondolnak pontosítani szeretném, hogy ennek a meghallgatásnak a célja nem az, hogy egyenként vegye az összes missziót. A jelenlegi politikát szeretnénk inkább globálisabban látni, hogy a külügyi szolgálatnak a különböző akcióit hogyan vetik be. Nyilvánvalóan, hogyha vannak a kollégáknak pontos kérdései bizonyos missziókkal kapcsolatban, akkor talán ennek az egész környezetét talán globálisabban is felvázolhatja öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselő hölgyek és urak, a CPCC a krízismenedzsment struktúrák része az Európai Külügyi Szolgálat keretében. A szolgálat felépítését bizonyára megvizsgálták, az ábrán a jobb felső sarokban szereplünk, a Kortenberg Avenue-n vannak a az irodáink. Mik ezek a szervezeti egységek, és az elnök úrtól úgy tájékozódtam, hogy nem annyira a missziókkal fogunk most foglalkozni, hanem az első vezetője ennek az egységnek, aki beszélni fog itt. Ezzel kapcsolatosan a kontextus is meg kell említenem, vagyis, hogy a többi szervezeti egységhez képest hogyan működünk. Ez a civil tervezési és operatív kapacitásra vonatkozik ez a mi munkánk, és a kríziskezelési politikai igazgatóságnak vagyunk a részei. Természetesen mindezeket mindezeknek a környezetében olyan intézményeknek dolgozunk, mint a SZIVKOM, az Európai Katonai Bizottság, illetve vezérkar és a PSC. A perifériákon olyan intézmények találhatók, mint a SZECEN és az Európai Védelmi Ügynökség Madridban székelez, illetve Brüsszelben elnézést, illetve az EU ISS, a Párizsi Stratégiai Kutatóintézet. A CPCC mivel is foglalkozik konkrétan? Ami a történetünket illeti, a tanács 8-as főigazgatóságához tartoztunk, de azután úgy döntöttek, hogy még konkrétabb és professzionálisabb szerkezetre van szükség, és ekkor hozták létre a CPCC-t. Most nyolc missziónk van jelen pillanatban. Korábban 15 civil missziót hajtottunk végre, összesen 23 volt, a többi 8 katonai misszió volt és nincsen vegyes küldetés, vagyis civil, katonai, katonai, civil, úgyhogy ez is lehet egy érdekes fejlemény a jövőben, egy ilyennek a létrehozása. Természetesen abból kell kiindulni, hogy az európai biztonsági és védelmi politika történeti hagyományok, illetve történelmi tapasztalatok alapján alakult ki a balkáni háborúk nyomán, és ezeknek a lezárásában a NATO-nak az Egyesült Államoknak nagyon fontos szerepe volt katonai küldetéseken keresztül. Az intézmények számára továbbra is nagyon fontos a katonai szerepvállalás. A legtöbb misszió ugyanakkor úgy szerveződik, hogy csak körülbelül a felét, a személyzetnek a felét adja a CPCC, vagyis a civil misszió. A napi munkánkat illetően. Ezeket a missziókat úgy hajtjuk végre, hogy megkapjuk a jelentéseket, feldolgozzuk, átadjuk őket a PSZ-nek és más intézményeknek, amelyek napi szinten kapcsolatot tartanak velünk a misszióknak utasításokat adunk, az incidenseket mi kezeljük, és azon is mi gondolkodunk, hogy min kellene változtatni. Egyeztetünk a befogadó országok képviselőivel, meglátogatjuk a missziókat, hogy lássuk, hogy mi történik kint a terepen. Nagyjából ennyi zajlik a missziók keretében. Azután misszió támogatást is végzünk. A missziók támogatása emberi erőforrás, pénzügyi erőforrások és beszerzések eszközbeszerzések kapcsán valósul meg. A legfontosabb ezek közül az emberi erőforrás. A nyolc missziót körülbelül 4000 munkatársunk segíti, ez körülbelül megfelel, illetve ez az ENSZ missziókhoz képest egy nagyon szerény létszám, hiszen ha jól tudom, ők 30 ezerrel képviseltetik ott magukat, úgyhogy viszonylag kis létszámban vagyunk jelen. Nem is beszélek a NATO-ról. Vagy az EBESZ-ről. Ez az a terep, ahol dolgozunk, és ezek azok az intézmények, amelyekkel úgymond versenyzünk a létszámért a tagállamokkal minden intézményben az EU tagállamok nagyon fontos szerepvállalással élnek, vagyis hozzájárulással az emberi erőforrások biztosításához. Nagyon fontos, hogy megfelelő létszámunk legyen. Természetesen a tagállamok pénzügyi helyzete adott pillanatban mindig döntő a tekintetben, hogy milyen nagyságrendben tudnak hozzájárulni az emberi erőforrásokhoz. Ez nagy nehézség. A válság általában nem párhuzamosan zajlik az üzleti ciklusokkal, ezért nehézségeink vannak a finanszírozásban. Még egy nagyon fontos dolog az emberi erőforrásokkal kapcsolatosan a képzettség, képzett munkatársakra van szükségünk, és a legtöbb munkatársunk rendőr, és nagyon fontos különbség van a rendőrök és a hadseregben dolgozók között, a katonák elvben mindig rendelkezésre kell, hogy álljanak, a rendőröket viszont el kell mozdítani a szolgálati helyükről, és ezért a tagállamok, különösen a belügyminisztériumok, amelyek természetesen nem tudnak olyan sokat a külvilág fejleményeiről, mint a külügyminisztériumok vagy a védelmi minisztériumok. Ez, sokszor vonakodnak tehát a belügyminisztériumok, hogy átadják az emberi erőforrásaikat, ez nehézséget okoz. Tehát nagyon lényeges nehézség a missziókban, hogy megfelelő számban és megfelelő képesítéssel emberi erőforrásokat szerezzünk. Ami a pénzügyi erőforrásokat illeti, nem tudok pontos számot mondani, mert a költségvetési időszakunk nem esik egybe az Európai Külügyi Szolgálat költségvetési időszakával, de 300 millió euró körüli összeget költünk évente a nyolc misszióra. Ezek a napi díjakat fedezik ezek az összegek, az alapfizetéseket a tagállamok adják, mi egy kiegészítő napi díjat biztosítunk, mint az ENSZ, illetve a szerződéses munkatársainkat fizetjük, azokat, akiket a tagállamok nem tudnak biztosítani, vagyis mi gyakorlatilag a munkaerőpiacról vesszük fel ezeket a személyeket még nagyon fontos része a pénzügyi erőforrásainknak a felszereléseinkre fordul, méghozzá elsősorban a páncélozott autókra, és ez nagy nehézséget okoz ezeknek az eszközöknek a beszerzése. A beszerzést szabályozza az Európai Bizottság pénzügyi rendelete, és e, ez a szabályzat, e, ahogyan bizonyára önök is tudják, eredetileg e, olyan feladatokra készült, mint a közös agrárpolitika szabályozása, vagy a fejlesztési együttműködés, és ezért sokkal hosszabb távú, sokkal módszeresebb tervezésre készült, sokkal hosszabb időszakokat tekint át, mint amilyenekkel mi nézünk szembe, válsághelyzeteket kezelünk, ugyanis mi elsősorban. Ez a második legnagyobb nehézség a missziók támogatásában. Azután a missziók napi levezénylése és a misszió támogatás mellett tervezést és módszertani segítséget is nyújtunk, jelentéseket készítünk, és azon dolgozunk, hogy min lehet változtatni, ami a képzést, a bevetés előtti képzést, a misszió közbeni képzést illeti. Ez nagyon fontos a missziók auditja szempontjából is. Azt is vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk mérni a missziók sikerét. És ez különös nehézséget okoz, hiszen a missziók eredményes sikere nem csak azon múlik, hogy hogyan kezeljük ezeket a missziókat, hanem nagyrészt külső adatok rendelkezésre állásán is, vagyis azon, hogy meg tudunk-e valamiben állapodni, vagy együtt tudunk-e működni, a társhatóságokkal, és ez nem mindig áll rendelkezésre. A sikert tehát külső tényezők is nagymértékben befolyásolják, és ezért nagyon nehéz mérni a missziók sikerét. És ami azt illeti, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a missziókat, vagy hatékonyabbá, ez is nagyon fontos kérdés a missziók auditja szempontjából. Ennyit a tervezésről. Azután tanácsadással is foglalkozunk. A Szivkomnak nyújtunk tanácsadást, a Relexnek és a PSC-nek. Ezek a fő ügyfeleink, hogy így mondjam. Mi is a különbség a Kortenberg családban, a kríziskezelési struktúrákban, a katonai személyzet és a CMPD között. Van egy aszimmetria a feladat kiosztásban. A katonai kollégák nem végeznek missziókat. A Berlin Plusról bizonyára hallottak, a műveleti központról, és nincsen a tagállamok között megállapodás arra vonatkozólag, hogy a a katonai missziókat honnan is vezényeljék. Ezeket a nemzeti központokból, Pozdánból és más eh, pontokról vezénylik. Brüsszel még nem kapta meg ezt a hatáskört. Az EU EUNS eh, tehát elsősorban eh, a katonai bizottságnak ad tanácsokat, és ők pedig a főképviselőnek és a PSC-nek a katonai műveletekkel kapcsolatosan az ő szerepük teljesen más. Mi is tanácsadást nyújtunk, de ők is, de mi, nekünk az elsődleges feladatunk a műveletek végrehajtása. Aztán ott van a CNPD, a Válságkezelési Politikai Igazgatóság, ezzel vannak fontos átfedések a feladatok tekintetében. A CMPD szintén missziókkal és katonai missziókkal is foglalkozik. A legfőbb különbség az, hogy a CMPD olyan akkor dolgozik a missziókon, mielőtt a bevetés megtörténik. Tehát amikor a válsághelyzet kialakul, és az Európai Unióban kialakul a konszenzus, hogy egy missziót indítunk, ekkor lép be a képbe a CMPD, és egy válságmenedzsment koncepciót dolgoz ki, és mi is részt veszünk ennek a kidolgozásában, hiszen nem csak politikai és stratégiai munkát jelent ez, hanem műveleti munkát is. Elnézést. Vagyis mi tanácsokkal segítjük a CNPD munkáját a tekintetben, hogy mi kivitelezhető, azután ők kialakítják a válságkezelési koncepciót, a tanács pedig dönt a missziókról vagy az adott misszióról. A következő lépés, hogy kidolgozunk egy műveleti koncepciót, és tanácsot adunk a misszió jövőbeli vezetőjének a műveleti terv kidolgozásában. Ezt a módszertant a NATO-tól vettük át eh, civil helyzetekre alkalmazva. Amikor 2003-ban eh, először indítottunk civil missziót Boszniában, az előrelátható jövőben, eh, tehát nem sokára lezárjuk ezt a missziót, vagy legalábbis jelentősen csökkentjük a kapacitását. Tehát 2003-ban nem voltak más tervezési eljárások, csak a NATO módszertanát tudtuk átvenni, ezt tettük, és ezt alkalmaztuk a saját, sajátos adottságainkra. Azután, amikor a válságkezelési és tanácsi döntések megszületnek, megindul a misszió. Amikor a missziónak a stratégiai irányt kell váltania, a CMPD megint szerepet kap. A CMPD ilyenkor egy stratégiai értékelést készít a misszióról, és aztán a PSC ezt megtárgyalja, és a mandátumot akár módosíthatja is ennek megfelelően. Láthatják, hogy nagyon sok ponton érintkezik a munkánk a CNPD-vel. Ezek az átfedések úgy gondolom, hogy produktívak, de az Európai Unió katonai személyzetével túlságosan sok kapcsolódási pontunk nincsen, az ő misszióik teljesen mások, különválnak a mieinktől, és más is a küldetésük. De nagyon fontos, hogy az Európai Unió katonai és civil missziókat is tudjon indítani a bizottság eszköztárának segítségével civil eszközökkel is segíthetjük a konfliktusok kezelését. A magunk részéről a civil missziók együttműködnek az európai delegációval, illetve az európai delegáción a bizottságon keresztül hajtjuk végre a munkánkat, civil eszközökkel támogatjuk ezt a munkát, és civil katonai missziók is vannak elvben. Úgy gondolom, hogy egységesíteni kell ezt az eszköztárat. Az egyik javaslat, amely most előttünk van, ez az úgynevezett Weimári javaslat Franciaország, Németország és Lengyelország vetette fel. Ez arra vonatkozik, hogy jöjjön létre egy közös műveleti központ a Kortenberg komplexumban, de természetesen a katonai misszióktól az utasítási útvonal egészen más volna. A, ennek a két vonalnak el kell válnia egymástól, de szorosabb kapcsolatot szeretnénk tartani a katonai missziókkal. Mi irányítanánk a civil missziókat, és azután a francia vagy német nemzeti fő központ is szerepet kapna. Ez a tervünk, az, hogy most ezt végre tudjuk hajtani, vagy sem, ez egy másik kérdés. Meg kell találnunk annak a módját, hogy a katonai kollégákkal szorosabb kapcsolatot tartsunk, vagyis hogy integrált missziókat tudjunk tervezni és végrehajtani, kihasználva teljes mértékben az EU lehetőségeit. Ebben a tekintetben sokkal jobbak ezek a lehetőségek, mint például az ENSZ lehetőségei, hiszen az ENSZ a civil részek tekintetében, vagyis az al szervezetei által végzett műveletek tekintetében bizonyos országok egy finanszírozásra szorul, elsősorban az Európai Unió finanszírozza ezeket. Nagyjából ennyit tudtam volna elmondani és azután kíváncsian várom az észrevételeiket, és megpróbálok válaszolni a kérdéseikre. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, nagykövet úr. Magam részéről két kérdést fogalmaztam meg. Az első egy lényeges kérdéssel kapcsolatos, amelyet ön is ott a terepen lévő misszió főnökként, vezetőként is tapasztalt, ez pedig az anyagoknak a szállítása, nyilvánvalóan a pályázatoknak a, az elbírálása nagyon kiírása, stb. nagyon sok energiát, időt és pénzt igényel, tehát egész egyszerűen a felszerelés az anyagoknak a rendelkezésre bocsátása nagyon fontos feladat tulajdonképpen egy warehouse, egy raktor, raktár kell. Mi történik itt most a mikrofonnal? Működik? De igen, működik. Jó, tehát az a lehetőség, hogy rendelkezzenek, a tolmácsok hallanak? Igen, fantasztikus nagy termeket bocsátanak bennünket, nekünk rendelkezésre, közben az anya, a, nem működik a hangosítás. Nos, tehát az anyagok azok alapvetően fontosak a missziók szempontjából, és ez a vezetőknek, a misszióvezetőknek a feladata. Aztán a személyzeti források. Ön említette teljesen jogosan azokat a problémákat, amelyet egyre több tagállam tapasztal, és pedig, hogy mind igazságügyi, mind rendőri személyzetet tudjon biztosítani. Nyilván ez mindig befolyásolja a belpolitikai döntéseknek a jellege, hiszen az ilyen európai multinacionális egységeknek a biztosítása az ő feladatuk is. Nos, tehát állandóan kell tárgyalni a tagállamokkal, és önnek mint a vezetőinek ennek a szolgálatnak milyen mozgástere van. Minden a COPS képviselőkkel keresztül működik, vagy pedig önnek van mozgástere arra, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen bizonyos miniszterekkel. Itt a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban teszem fel, tehát hogy ön megjelenhet-e a különböző nemzeti parlamentekben, hogy felhívja a, fegy, fegy, a figyelmüket arra, hogy szükség van emberekre, vagy pedig az Eurocorp-nak az vezetőidvel kell kapcsolatba lépje. Nos, ez volt a két kérdésem, Galler kolléga. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Elnök úr, Háber úr, üdvözlöm az albizottságban. Fura. Nem hallom önt, de a fordítást hallom. Minden esetre egy aspektusra szeretnék rákérdezni, amit a kollégám említett, a beszerzés témáját. Tehát, hogyha van egy ilyen, nem akarunk egy ilyen raktárat, egy ilyen warehouse-t, vagy nem tűnik észszerűnek, akkor egyes pályáztatások nélkül ilyen missziók vonatkozásában akár valamilyen keretszerződést vagy keretszerződéseket is meg lehetne kötni. Tehát úgy pályáztatni, hogy keretszerződéseket kötünk, és az Európai Unió minden nemű különböző misszióra tekintve szerez be. Ez szerintem gyakorlatiasabb lenne, és akkor egy cég mondjuk járműszállítása megnyer egy pályázatot, akkor gyorsan működne a dolog később a szállítással, tehát ez az alternatíva nekem elképzelhető. Tehát az egyik, hogy raktározunk valamit valahol, vagy pedig a közbeszerzés egy keret szerződés keretében történjen. Aztán említett, hogy nehéz a rendészeti területen, a tagállamokban a missziós célokra jól képzett embereket találni. Aztán hozzájöhet még egy probléma ehhez, a NATO keretében is vannak törekvések arra, hogy civil, polgári struktúrákat, bevetéseket fejlesztenek, mert ez az átfogó megközelítés, amit az EU alkalmazott, és ami nagyon jellemző volt rá, ennek megvannak az előnyei, és, az EU, és a NATO-nak is tetszett, egyre inkább tetszik, de ez a problémánkat még súlyosbítaná is ami pedig az Operational Headquarter-t illeti a műveleti központot és a Weimári háromszög kezdeményezést a lengyel elnökség ebben nagyon nyitott volt, és követni kívánja a dolgokat a továbbiakban is, benne akar maradni, és a Líbia konfliktust is elemezni kell, adott esetben ott is van mit tennünk. Amit nem értettem pontosan, az az ön elmondta, a Kortenbergben is gondolkodnak egy ilyen műveleti központban, de aztán mégiscsak a nemzeti központokra, parancsnokságokra hagyatkoznak, de hát ez így nem az igazi szerintem. Szerintem elég fontos lenne az, hogy a tervezést a, itt Brüsszelben folytassuk, és csinálják is meg. Tudom, a britek nem akarják, azon is gondolkodnak, hogy új nevet adnak a dolognak, hogy náluk egy ilyen reflex ne kezdjen el működni rögtön, egy ilyen ösztön, és Eston asszony július 20-án időközi jelentést készít, és ön hogy látja ezt? Most nem is ön személyesen az áldozat ebben, hanem a CPCC-ben, ahogy hallottam, hogy visszafogták önöket, igencsak. Bien, Gualtieri. úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönjük a nagykövet úrnak is, hogy csatlakozott hozzánk. Szeretettel üdvözöljük az Európai Parlamentben. Biztos vagyok benne, hogy folyamatosan kapcsolatot tartunk majd a CPCC-vel, a Polgári Tervezés és Végrehajtási Szolgálattal. Ahogy az elnök úr már emlékeztetett rá, az albizottságunk egy jelentést, egy éves jelentést készített el a közös kül- és biztonsági politikát illetően. Ebben több javaslat is van, amelynek hatása van a CPCC szerepére és felépítésére is. Szeretnék ez, szeretném ezt a két javaslatot önnel is megvitatni. Először is annak a kérdése merül fel, hogy mennyire megfelelő a CPCC számára rendelkezésre bocsátott erőforrás, emberi erőforrás. Elsősorban az a műveleti egységeknek a méretét illetőnek, meglepett engem, hogy mennyire szűkösek ezek a források ahhoz képest, hogy milyen feladatokat kell elvégezniük. Szeretném hallani a véleményét ezzel kapcsolatban. A másik megjegyzésem azzal kapcsolatos, hogy hogyan vezetik a műveleteket. Ez nincs a jelentésben, de én vagyok rá kíváncsi. Hogyha megnézzük a papíron lévő CPCC felépítést, akkor láthatjuk, hogy különböző missziók között oszlanak föl ezek az erők, és ez azt jelenti, hogy a missziók méretéhez képest nem megfelelő az emberi erőforrás. Épp ezért szeretném feltenni a kérdést, hogy milyen kritériumokat kötnek ezeknek a feladatoknak az ellátásához. Talán nagyobb rugalmasságra lenne szükség. A másik kérdésem a bizottság szolgálat kapcsolatos kapcsolatok és a költségvetés. Ahogy láttam a parlament jelentésében, olyan javaslatot tettünk, amely az, előző, az ön elődje és a szolgálatok javaslatát fogja össze, ez pedig bizonyos elemeit veszi ennek a szerkezetnek, és pedig a bizottság szolgálata és a CPCC közötti bizonyos szolgálatokat központosítanák. Ez talán könnyebbé tenni a kapacitás növelést olyan időkben, amikor szükség van erre, azért, hogy ne kelljen újból és újból forrásokat keresni, mert nem tudjuk, hogy igazából mi is fog történni. Tehát talán ilyen módon kellene változtatni a struktúrán. Aztán a CPCC és a katonai állomány közötti szimetriát illetően Ez a műveleti rész, ez egy új dolog, és a parlament számára az egy fontos kérdés. Talán nyitottságot vár mind a szolgálatoktól, mind a tanácstól, de lehet, hogy ezt csak fokozatosan lehet bevezetni. Szeretném ezzel kapcsolatban hallani a véleményét. Van még két másik megjegyzésem. A külügyi szolgálatban, különösen a földközi tengeri misszióval kapcsolatban, Szeretném tudni, hogy mi történik a válságkezelő bizottsággal, amit mi a jelentésben említettünk. Ha megnézzük a földrajzi műveleteket, a közös védelmi és, és biztonsági politika keretében, akkor érdekelne bennünket a munkamódszer, amely összehangálná ezt a külügy és biztonsági politikát, és a külügyi szolgálnak, szolgálatnak e, az együttműködésére vel kapcsolatban valóban működik ez, vagy pedig meg kellene erősíteni, vagy pontosan kevésbé hivatalossá tenni, informálissá tenni. Még egy megjegyzésem. A parlamentben most vit, vitattunk meg egy jelentést a Költségvetési Bizottságban, és a módosítókat most tárgyaljuk, amely a polgári missziókra is hatással lesz. Ezért szeretném tudni, hogy Grenzle asszony jelentésében elegendő javaslat van-e, vagy pedig van kockázata annak, hogy túl szigorú lesz ez. A véleménye fontos lenne a most következő vitában, amikor a másik szakbizottságokkal megvitatjuk ezeket a kérdéseket, hiszen ezek lesznek azok a szabályok, amelyek a források biztosítását szabályozzák. Elnök, köszönöm szépen, Nikolaj Asszon. Köszönöm szépen, nagyon sok kérdést kapott már de remélem, hogy én is kapok még lehetőséget arra, hogy két további kérdést feltegyek. Az egyik a kapacitásokhoz, a legfőbb feladatokhoz kapcsolódik, illetve részletesebb tájékoztatást szeretnék kapni a negyedik generációs folyamat végrehajtásával kapcsolatosan. A második kérdésem az emberi erőforrásokra vonatkozik. A tagállamok olyan állományt adnak át, akik civil műveletekben vesznek részt. Ők speciális képzést kapnak a tagállamban, vagy pedig önök úgy tervezik, hogy ezt a képzést a misszióra vonatkozólag elvégzik. Nagyon fontos a siker szempontjából a résztvevők képzettsége. Milyen kritériumokat alkalmaznak? Van esetleg nemek szerinti megközelítés ezen a területen? Orzást illeti. Ön nagyon jól ismeri Grúziát és az ottani missziót. Hogyan értékeli ennek a missziónak a sikerét? Bien. Euh, avant de vous donner Mielőtt megadom a szót önnek e, újból, nagykövet úr, szeretném üdvözölni egy andokbeli delegáciát itt üdvözölni, a National Resilience Institute, amely indonéz. delegáció amely tanulmány, stratégiai tanulmány úton van Brüsszelben. Szeretettel üdvözlöm ezt az indonéz delegációt, elnézést korábban helytelenül tolmácsolta a tolmács. tehát Áder nagy úr, Háber nagykövet úr, és itt angolt kell használnom. Ez a polgári tervezés és végrehajtási szolgálat, tehát olyan civil műveleteknek a vezetője, akik az egész világon különböző missziókat folytatnak, ők vezetik ezeket a különböző struktúrákat. Nagyon köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk. Ha megengedik, akkor először a kérdésekre válaszol Háber nagykevő, nagykövet úr, hogy utána önök is hozzászolgálhassanak nagykövet. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jó, akkor a kérdésekre válaszolok először, és a, az eredeti sorrendben. Már ami a raktárt illeti, vagy a készletet, ez annak az eszköze, hogy gyors bevetést tudjunk biztosítani. A legtöbb missziónk viszonylag lassan bontakozott ki, például Koszovó esetében gyakorlatilag egy évet vett igénybe az előkészület. Fel kell készülnünk arra, hogy gyorsan be tudjuk vetni a, az erőinket, mint például Grúzióban. Ott két héttel a tanácsi határozat után már meg tudtunk jelenni a helyszínen. Ami a belső előkészületeket illeti, nagyon sok alapvető eszközt nem tudtunk még beszerezni a misszió számára, különösen a biztonsági területen, és ez alapvető jelentőségű. Tehát egy ilyesfajta raktár egyrészt elősegítené a munka sikerét, másrészt nyilván ez beruházásokkal járna, ez világos. Persze vannak előnyei és hátrányai is egy ilyen raktár megoldásnak. Ez, ennek az alternatívája a keret megállapodás olyan beszerzésekre, mint számítógépek, kommunikációs berendezések, páncélozott autók, stb. A bizottság ezen dolgozik, amióta a grúziai misszió elindult volt egyetlen keret megállapodás hatályban a páncélozott járművekről, és ez azután nem is működött. A szerződő fél nem volt képes arra, hogy szállítsa, leszállítsa ezeket a járműveket, és aztán improvizálásra volt szükség. Hét különböző típus és 13 különböző nő járművet kellett beszereznünk, és ez természetesen csorbította a biztonságot. Ezek a missziós autók kell, fehér kell, hogy fehér színűek kell, hogy legyenek. Az OECD, az EU vagy az ENSZ is ilyen megkülönböztető jelzéssel kell, hogy éljen. Azóta nagyon sok további keret megállapodást írtunk alá, de sajnos csak az után, hogy már beszereztük az adott eszközt a szokásos eljárásban. Tehát a páncélozott járművek kívül a többi keret megállapodást még nem tudtuk próbára tenni, és ennek van politikai költsége is, vagyis hogy megbízunk egy missziót egy feladattal, olyan területen, ahol gyors bevetésre van szükség, azután nem tudjuk ezt végrehajtani. Ennek túlságosan nagy a politikai költsége. Úgyhogy mi szeretnénk, hogyha egy ilyen raktár létrejönne, számunkra ez a preferált megoldás, legalábbis egyelőre így gondolkodunk. Ami a személyzetet illeti, különösen az igazságügyi és rendőrségi területről hozzájárulási kéréseket intézünk a tagállamokhoz. Ők ezt továbbítják a, az illetékes minisztériumokhoz. Nyilván nekik is a maguk hierarchiáján keresztül kell engedni ezt a témát arra a szintre, ahol a misszióban résztvevők helyezkednek el, és nyilván az ő feleteseik nincsenek nagy, nem örülnek nagyon ennek a dolognak, úgyhogy sok, feltét, sok feszültséget okoz ez. Németországról tudok a legtöbbet. Tudom, hogy ott nagyon komplikált a struktúra, ott van a szövetségi rendőrség, az állami rendőrség, és a különböző hatáskörök ütköznek egymással, úgyhogy nagyon nehéz a személyzetet biztosítani még csak két hónapja működik ez az iroda, úgyhogy, illetve még csak két hónapja vagyok ebben a hatáskörben, úgyhogy most próbálok mindent megtenni, hogy a nemzeti hatóságokkal egyeztessek, de továbbra is ez nagyon nehéz kérdés marad. Nyilván nem arról van szó, hogy a misszió résztvevői ellenkeznének, a legtöbb résztvevő 5.-6. misszióját tölti, de mint mondtam, a feleteseik, a minisztériumok, a pénzügyi kérdések nagyon fontos akadályt jelentenek a, abban, hogy a rendelkezésünkre álljon ez a személyzet. És persze vannak versenytársaink is, az ENSZ, a NATO, az OECD, és persze ez az önök dolga, hogy ezt eldöntsék, de bennem ez az is felmerült, hogy ilyen esetekben mivel az EU áll legközelebb hozzánk, nem eh, kellene alkalmazni egy olyan megközelítést, hogy az Európai Unió az első ebben az esetben, vagyis hogy a mi missziónk élvezzen elsőbséget. Ami a civil komponens illeti, vagyis a NATO civil eh, fellépéseit. Természetesen a NATO-nak lehetősége van arra, hogy átfogó stratégiát alkosson. Ez nyilvánvaló, és már hosszú ideje nyilvánvaló, hogy a katonai misszióknak civil támogatásra is szükségük van. Ez egy elismert módszertan a katonai missziókban. A nagy kérdés az, és természetesen itt is képviseltetve van a legtöbb NATO tagállam, vagyis a kérdés, hogy akarjuk-e ezt a megközelítést érvényesíteni. Mint már említettem, az Európai Uniónak van egy fontos komparatív előnye a NATO-val szemben, sok hátránya van, hiszen a NATO-nak sokkal nagyobbak az erőforrásai, de megvan egy komparatív előnyünk a bizottsági eszköztárral és a civil eszközökkel, potenciálisan sokkal nagyobb eszköztár áll a rendelkezésünkre a konfliktusok megoldására. Vannak katonai és civil összetevői is ennek az eszköztárnak, és ezt a komparatív előnyt ki is kellene használnunk. A tagállamok kell, hogy eldöntsék, hogy hogyan osztják meg az erőforrásaikat a NATO és az EU között. ami a Kortenberg és a nemzeti parancsnokságok összehasonlítását illeti, ez az aszimetria miért is alakult ki? Ez már régi téma. A 90-es években kezdődtek ezek a problémák. Um, and, uh, especially the United... Különösen az Egyesült Királyság az, amely szeretné elkerülni a NATO struktúrák duplikálását, és nyilván a költséghatékonyság érve is érvényes, erre nyilván tudnak megoldást találni, de ez is a tagállamok hatásköre ennek az eldöntése. Én csak rá tudok arra mutatni, hogy nagy előnyei vannak egy integrált operatív parancsnokság létrehozásának. A koordináció mindenképpen nehézkes, és nyilván minél nagyobb a távolság, annál nagyobb a nehézség is és kevésbé tud együttműködni a két vagy három összetevő zökenőmentesen egy-egy misszión belül. Kritériumok. Mármint a toborzási kritériumok nagyon sok kérdést tett fel. Az emberi erőforrásaink mennyire megfelelőek? Úgy gondolom, hogy nagyon sok, nagyon jó emberünk van, amikor a terepre érkeznek, nagyon kezdemény, kezdeményezőkészek, előre nem látható helyzetekkel kell megküzdeniük, de összességében az emberi erőforrásaink színvonala nagyon változó. Az felkészültségük és a különböző tagállamokban a mennyiségre vonatkozólag? Igen, a mennyiség tekintetében van egy elkerülhetetlen dilemma. Ugye vannak a költségvetési megszorítások vagy korlátozottságok, illetve megvannak a krízis helyzetek, ezek nem egymáshoz illeszkednek a legtöbb esetben. Versenyzünk tehát az emberi erőforrásokért, és bizonyos megszorítások között kell dolgoznunk, vagyis a tagállamoknak nincsen végtelen pénzügyi erőforrása. Ezek olyan problémák, amelyeket nem tudunk önmagunkban megoldani. Ha például a piacról tudnánk szerződések alapján toborozni ezt a személyzetet, akkor nem lenne ilyen nagy probléma, csak a pénzügyi területen nyilván akkor sokkal nagyobb erőforrásokra volna szükség. de nyilván a tagállamok pénzügyi helyzetétől függ, hogy milyen mennyiségben tudnak rendelkezésünkre bocsátani kiküldött személyzetet. Ami a mi személyzetünk és a CPCC és a missziók összefüggéseit illeti. A CPCC-ben 60 felhatalmazott személy dolgozik, 70-en a cnpd nél és 180-an a katonai állományban. A 60 az nem elég ahhoz, hogy 8 missziót levezényeljen. A katonai állományt másként számítják, nyilván másként is számolnak, és különböző válaszokat is adnak. Ők 120 missziót mondanak egy operatív parancsnokságra. A legtöbb esetben minden misszió esetében a parancsnokság része a missziónak, tehát 120-at mondanak missziónként, de 8 missziónk van. Ezek nagyon heterogén eh, missziók, eh, ami a problémákat, az erősségeket illeti. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez nem elégséges. Nagyjából megoldjuk eh, a feladatainkat, de nagyon fontos, hogy dedikált személyzettel dolgozunk. Koszovó a legnagyobb missziónk, ott három személy dolgozik a mi állományunkból, ezek kiváló szakértők, meg tudják oldani a feladatokat, de ahogy az egyiket áthelyezik, összedől a kártyavár. Ezt próbálom a saját feleteseimnek is érzékeltetni, hogy az állományunk nem elégséges. Aztán persze Brüsszelben van támogató állományunk a missziókra nézve. Ezek olyan missziós tagok, akik Brüsszelben dolgoznak, például a beszerzéseken, ez saját személyzet kellene, hogy legyen, és meg kell, hogy tartsuk ezt a személyzetet, CPCC személyzetnek, hogy működtetni tudjuk a missziókat, más megoldás nincs erre. És az azt is jelenti, hogy a saját személyzetünket bővíteni kell. Azután a bizottsági szolgálatokról is szóltak. Bizonyára tudják, hogy a bizony, bizottsági szolgálatokkal szoros együttműködésben dolgozunk. A külügyi szolgálat viszont a külpolitikai feladatokat látja el. Egyeztettünk velük most a raktár kérdéséről és a megosztott szolgáltatási központról. Gondolom erre célzott ön is és korábbi misszióvezetői tapasztalatomból tudok csak meríteni, ez nagyon fontos számomra. Úgy gondolom, hogy ezeknek a struktúráknak a CPCC részének kell lennie, és nem inter nem intézményközi struktúráknak. A bizottság felel a költségvetésért, a mi költségvetésünkért is, úgyhogy a magunk oldalán teljes átláthatóságot kell biztosítanunk. De tudjuk, hogy milyen igényeik vannak a misszióknak, mi látogatjuk a missziókat, mi vagyunk telefonos kapcsolatban napi szinten velük, tudjuk, hogy mire van szükségük és abban a pillanatban, ahogy a CPCC ott áll a misszió és a beszerzés között, akkor már valami probléma adódik, erre konkrét példákat is tudok mondani, tehát közvetlen kapcsolatra van szükség, hogy a missziók szükségleteit fedezni tudjuk. Össze kell vonni a missziókhoz való közelséget, illetve a bizottsági felügyeletet és ellenőrzést, tehát mind a kettőnek érvényesülnie kell. Ez az egyik legfontosabb feladatom, ez az egyik oka annak, hogy elvállaltam ezt a feladatot. Úgy gondolom, hogy ez, egyik, ez az egyik leg legfontosabb hiányosság az OECD-vel és az ENSZ-el szemben. Grúziában volt egy ENSZ és egy OECD misszió is a terepen, úgyhogy volt alkalmunk az összehasonlításra. Átvettünk sok munkatársat tőlük, ők jól tudtak nálunk működni, de a beszerzés nem működött, mert a módszertan egészen más nálunk. Ez az egyik legfontosabb eleme a missziós munkának. Tehát a második legfontosabb az emberi erőforrásokat követően. Aztán, ami a jelentéseket és a javaslatokat illeti, el kell ismernem, hogy az elmúlt két hónapban, amióta betöltöm ezt a feladatot, nem volt időm arra, hogy ezt a témakört te, teljes mértékben megemészem vagy felmérjem, úgyhogy ezt a következő megjelenésemre kell, hogy halasszam. A, második, a másik kérdésére válaszoltam? A többi kérdéseire? Természetesen az, hogy mire válaszol, az a, az, az ön szabadságában van. Nikolaj asszony, ami a missziós képzéseket illeti, minden missziónál van kezdő képzés, bevezető képzés, hogy a, megismerjék a munkatársak a feladatokat, de a biztonság is nagyon fontos, a misszió biztonsági megközelítését az első munkanaptól kezdve el kell sajátítani. Nagyon fontos a helyi viszonyok, a kulturális különbségek ismerete, a nemek közötti viszonyok is nagyon fontosak olyan országokban, mint Afganisztán vagy Irak. A bevetés előtti képzéseken is dolgozunk. Bizonyos országokban vannak mindenre kiterjedő képzések, bevetés előtti képzések, Németországban, Finnországban és Svédországban más sok is részt vehetnek ezeken a képzéseken, de nagyon nagyok a különbségek a különböző országok között e tekintetben. A CPCC-nek ez fontos feladata, és ez nagyon nehéz kérdés. Amikor felvesszük az embereket, akkor már időszűkében vagyunk, minél hamarabb szeretnénk bevetni a megkapott személyzetet vagy állományt, és az, hogy otthon végzik el a képzést, vagy Brüsszelben, vagy már a misszión, az mindig nagy kérdés. A misszió költségvetése is viszonylag szűkös, nem engedhetjük meg az átfedéseket magunknak, és hogyha valaki megérkezik, és egy hetes képzése van szüksége, olyankor már az elődje valószínűleg távozott, ami megint egy bökkenőt jelent. Úgyhogy ez a képzés kérdés is olyasmi, amit minél hatékonyabban kell megoldanunk. A felvételi kritériumok a kiküldetésben dolgozó tagoknál, őket a tagállamok választják ki, ami a vezetőket illeti. Mi választjuk ki őket egy kiválasztási eljárásban, amit bizonyára ismer, hiszen ugyanaz, mint az Európai Unió más területein, interjúk, stb. Grúzia, hogy siker volt-e, úgy gondolom, hogy még egy másik fél órát tudnék erről beszélni. Röviden annyit mondhatnék, hogy a misszió mindazt elvégezte, amire lehetősége volt. Most már a szakpolitika jön, és mindig nehéz kialakítani egy átmeneti időszakot, vagyis az átadást a missziótól a politikához vagy a közigazgatáshoz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, nagykövet úr. Két utolsó kérdés jön Weigel úr először. Nos, egy ilyen pozíció milyen plusz hozadékot hoz magával. Nagykövet úr nyilvánvalóan tapasztalatából, korábbi tapasztalatából beszél már. De mivel Grúziában is járt, ezért szeretném feltenni a következő kérdést. Van e szükség vagy hozzáadott érték abban, hogyha a hegyi Karabahban lenne egy misszió. Ha jól tudom, nincsen egyelőre, legalábbis ilyen típusú. Ha lenne egy ilyen, akkor ö, az EBSZ missziónak milyen szerepe van? de nyilvánvalóan van ott probléma. Padhelyzet alakult ki, bár rá, a Minszki csoport néha optimista jelentéseket közöl. Tehát a kérdésem az, hogy az Európai Unió mit tehet mi nem vagyunk tagjai a Minsk csoportnak, és ez szerintem helytelen, és mindig hangsúlyozom, hogy ott kellene lennünk. Tehát az EU egyik képviselőjének is ott kellene lenni a hegyi Karabach misszióban. A másik kérdésem a rafai átkelő ellenőrzése. Ha jól tudom, május 11-e óta már nem vagyunk jelen vagy pedig meghosszabbítatok. Rafa? Igen, igen. Köszönöm. Jó, legalábbis azt értem ebből, hogy fran- szeretett Franciaországot. Darren úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük Háber nagykövet úrnak az előadását most először kezdem megérteni, hogy a közös biztonsági politikának mi is áll a hátterében. Értem, hogy nem akarja mindegyik missziót külön-külön emlegetni, de azért még mindig szeretnék hangsúlyozni a gróziai kérdésekkel kapcsolatban. Két kérdést. Először is szeptemberben lejár ennek a missziónak a mandátuma. Hogyha lesz új mandátum, akkor milyen időben, időtérben gondolkodnak? A másik kérdésem pedig, Andrzej Tiszkiewicz, a jelenlegi misszióvezető tovább is marad, vagy pedig lesz valaki más, aki a helyébe lép. A másik kérdésem, a harmadik kérdésem. Hallottam arról, hogy az a dél-kaukázusi EU különleges képviselőnek és a grúziai képviselőnek a szerepét egyesítik. A monitorozó missziónak, a vezetőjének milyen lesz a kapcsolata az EU külön képviselő, különleges képviselével? Nagykövet úr parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. A hegyi karaba kérdést illetően, mint hallottuk, az EBESZ a Minsk csoporton keresztül vezeti ezt. Természetesen Természetesen vannak intézményi versenyek az ilyenfajta misszió esetében, nem csak az EBSZ e és az EU között, hanem máshol is. Ezt láthattuk Grúziáról is. Eh, ne várja el tőlem, hogy azért, mert jártam Grúziában, én eh, hegyi eh, Karabahal kapcsolatban tudok valamit mondani, hiszen egészen másfajta, mint például a grúz-abháziai konfliktus. Természetesen hogyha megkapjuk a mandátumot, akkor a hegyi Karabahba is küldhetünk egy missziót. De hogyha az EBESZ akarja ezt nagyon, akkor ezt elfogadjuk. Hogy most vajon ehhez meg kell változtatni a Minsk csoportnak a felállását, az túlmutat az én hatáskörömön, de minden esetre az hegyi karabahi helyzet az veszélyesebb, mint a grúziai, hiszen naponta lövöldözés folyik a határokon, és Azerbajdzsán is felfegyverkezik újból, és a két ország közötti ellenségeskedés növekszik és tavasszal nagyon sok szakértő tartott az, attól, hogy háború tör ki, amely nem történt meg eddig. Küldhetnénk missziót, de e, ezeket még most fogják eldönteni. A rafai határátkelő pontot illetően 2007 óta nincs már ott missziónk, amikor Hamas átvette a gázai övezet feletti hatalom gyakorlását, Mivel az EU a Hamas terrorista szervezetnek tartja, és e, velük kellett volna együttműködni, hogyha ott maradtunk volna Rafahal, ez lehetetlenné vált. Tehát e, inaktív most ez a misszió. De ott vagyunk még, ha bár a számokat nagyon lecsökkentötték, mert a megállapodás harmadik része alapján, amely mozgala, mozgás és és hozzáférést taglalja. Annak alapján még ott vagyunk, ugyanis Izrael az evakuált a gázai övezetből. Tehát nekünk ott alacsony szinten ott tartjuk még az erőinket, ha bár ezt nagyon kritizálják. Az az izraeliek anélkül, hogy lenne konkrét elképzelésük a misszió újjáélesztését illetően, arra kértek bennünket, hogy maradjunk itt, ott az év végéig. Tehát még ezzel kapcsolatban döntést kell hozni. A következő kérdés a grúziai misszió mandítomával volt kapcsolatos. Valószínűleg ezt meghosszabbítják szeptember 14-én még egy évre. Ugyanis ez mindig így történik, hogy évente hosszabbítják egy évvel, és az új misszióvezető, Tiskevics tábornok még mind nincs ott július 18-án fog hivatalba lépni ott. És legalább a következő mandátum időszakig ott marad. Nyilván nem fog két, csak két, két hónapért oda menni. Bocsánat, nem teljesek a jegyzeteim. Mi is volt még? a kaukázusi válsággal kapcsolatban az egységeket összeolvasztják, és amikor én ott voltam, akkor még kettő volt, és én intenzív kapcsolatokat tartottam velük, épp úgy, mint az ENSZ delegációval. Én részt vettem a Genfi tárgyalásokon, és Morel tábornokkal is kapcsolatot tartottam, aki az egyik OSR-nek a vezetője volt. A delegációk számára eléggé nehézé teszi a politikai szakértelem kialakítását, hiszen amíg USR van, addig nyilvánvalóan nekünk nincsen annyi mozgásterünk, hiszen a delegáció vezetője az nem annyira fontos szerepet játszik, és épp ezért nem kell politikai tanácsadó kapacitással felruházni ezeket a delegáció vezetőket. De bárki, aki Grúziában lesz, annak nyilvánvalóan a többi erővel is kapcsolatot kell tartania de nyilvánvalóan az EU-nak, mint egy egységes szereplőnek kell jelentkeznie, tehát nem lehet, hogy a két szerep az külön váljon. A delegáció az általában a fogadó országoknak eh, programokat, eh, vízakedvezményeket, vízumkedvezményeket, eh, az unióhoz közeledést kell biztosítania. A misszió pedig általában politikai viselkedést, vagy ott a terepen lévő intézkedéseket vár. Hogyha ezt a kettőt egyesítik, akkor ezek ellentétben állnak. Hogyha külön vannak, akkor az egyik kézzel elveszünk, de a másikkal nem adhatunk. Tehát fontos, hogy összehangoljuk az európai szereplőknek a munkáját. Volt még valami? Az első kérdése az közös biztonsági és védelmi politikával kapcsolatos volt? Akkor megválaszoltam minden kérdést, remélem legalábbis. Nagykövet úr, nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem minden kérdésre válaszolt, és az egyik kollégámhoz csatlakozom, amikor azt mondtam, hogy az önök szolgálatának a vezetése az nem nagyon könnyű, és épp ezért azt hiszem, hogy az elvárásainknak megfelelő válaszokat adott önt és a különböző misszióknak a vezetőit, ennek a nyolc missziónak a vezetőjét rendszeresen várjuk, és július 12-én is beszélünk önnel újból a különböző civil és más missziókról, például az ön kollégájával a kongói misszióról beszélünk majd és nagyon köszönjük még egyszer, hogy eljött, megmagyarázta a helyzetet, és minden jót kívánunk önnek, és kitartást. Köszönjük viszontlátásra. Köszönöm. Most akkor röviden átadom a szót az indonéz meghívottaknak. A National Resilience Institute vezetője itt van, tehát a Nemzeti Ellenállási Intézetnek a vezetője. Azt hiszem, hogy kormányzó címmel bír. Talán bemutathatná nekünk ezt az intézményt. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciául fogok szólni, mivel sajnos indonéz tolmácsolás nincsen. Először is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy fogadott bennünket, ugyanis ...1998 óta a demokratizációs folyamat folyik Indonéziában, és ezért köszönjük, hogy fogadnak bennünket, a nagykövet urat is, politikusokat is itt az Európai Parlament kebbelében. Szeretném elmagyarázni, hogy a National Resilience Institute milyen politikai és katonai rendőrségi szumátrai független képviselőket fogad tagjai között. Korábban a dzsakartai hatalom képviselői voltak, most már a regionális hatalomnak a képviselői is részt vesznek benne. Ez bizonyítja a demokratizációs folyamatnak a jelenlétét. Itt most a kormánytagok is velünk vannak, és a civil társadalom képviselői is, tehát nem csak kormányzati, hanem a civil társadalom képviselői is itt vannak. A látogatásunknak a feladata az, hogy megismerjük az Európai Parlamentnek a szerepeit, azt, hogy hogyan sikerült e, a különböző kérdéseket megoldani. Számunkra a bali bombatámadás óta a az indonéz helyzettel kapcsolatban önök hogyan látják a helyzetet. Szeretném tudni az európai ügyeket, hogyan sikerült a deradikalizáció az Európai Unióban, Aztán hogyan sikerül a magas szintű bürokráciát is megoldani. A National Resilience Institute az tulajdonképpen a köztársaság elnökének a bölcsek tanácsa, az Európai Unióban ez a deradikalizációs paktum hogyan hol működik, amikor több etnikum, több nyelv működik ebben az unióban. Ezzel szeretném még egyszer megköszönni a kérdést. Monsieur le gouverneur, merci. Euh, Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy a francia nyelvi tudását is dicsérjem. Köszönjük szépen, hogy ellátogattak hozzánk. Talán a témek témákat illetően, mit ért a deradikalizáció alatt a, terrorista cselekmények elleni harcot? Igen. A terrorizmus azt is jelenti, hogy a Laki, ladi, a lakosságnak bizonyos része, akik nem e, terroristák, radikalizálódnak. Tehát az kérdésem az, hogy az európai parlamenti képviselők hogyan tudják e, ezeket a rétegeket deradikalizálni e, oktatáson keresztül, más, e, más módszereken keresztül. Ezt vállom önöktől. Elnök, köszönöm szépen. Ez egy hatalmas kérdéskör, amely nem feltétlenül a mi bizottságunk hatáskörébe tartozik. Először azt szeretném elmondani, hogy az európai projekt és az intézményei az tulajdonképpen a deradikalizáció folyamatára épült, hiszen az Európai Unió az európai kontinens békését tételé alapul, hiszen olyan állatok, államok között, amelyek sokáig háborút viseltek egymás ellen, az pontosan a szélsőségesek, e, a radikális mozgalmak ellen akart harcolni, tehát tulajdonképpen az európai intézmények mindezen értékeknek a hordozói, és ez a legjobb módszere az, hogy elterjesszék ezeket az eszméket. A jogszabályokat illetően a tagállamok, tagállamok szuverének a jogalkotás szempontjából, így az a terrorizmus elleni jogalkotás szempontjából is. Minden tagállamnak megvan a jogalkotási fegyvertára, hogy a szélsőségek ellen harcoljon. Ennek ellenére van az Európai Parlamentben egy nagyon fontos bizottság, szakbizottság, a Polgári Szabadságjogok Bizottsága, amely általánosabb jogalkotási kereteken dolgozik, és ajánlásokat tesz az Európai Bizottságnak, hogy tiszteletben tartsák a polgári szabadságjogokat, hogy harmonizálják a jogszabályokat, egyetemes elvek alapján, olyan elvek alapján, amelyeket egyetemesen elismertek. És az Európai Uniónak kell ezt a világszinten is elismertetni. Vannak Európai Uniós jogszabályok, emberi jogi és büntetőjogi területeken. Van aztán egy Európai Emberi Jogi Bíróság, amely egy fellebbviteli bíróság a nemzeti jogi rendszerek felülvizsgálat javaslatára, amely fellebbezni lehet, hogyha a nemzeti bíróságok nem megfelelően ítélkeztek. Nos, a Libe Bizottság tagjaival is talán kapcsolatba kellene kapcsolatba kellene önöknek lépni, hogy lássák, hogy hogyan próbálják harmonizálni európai szinten a különböző nemzeti jogszabályok, jogrendszereket. Ezen kívül a technikai területen van egy terrorista ellenes koordinátorunk a külügyi szolgálatban, amely egy új intézmény az Európai Unióban, ez a, ez a koordinátor kicsit szerényebb feladatot járt, hiszen nem egy európai terrorista elleni politika, hanem európai terrorista ellenes stratégia van, és ennek megvannak a prioritásai, de a tagállamok szuverén módon járnak el ezen a területen. Vannak olyan rendelkezéseik, kapacitásaik, amelyek a méreteiknek, a földrajzi elhelyezkedésüknek, a tapasztalataiknak megfelelően alakul. A Denver bizottságban mint ahogy láthatták, inkább a kül, az Európai Unió külügyi műveleteit követjük nyomon, legyenek ezek polgáriak vagy katonaiak. A polgáriban van nyolc ilyen művelet, és a katonaiban három. És ez a fő szerepe ennek a bizottságnak ez persze nem teszi lehetetlenné azt, hogy olyan embereket is meghallgassunk, akik a terrorizmus kérdésével foglalkoznak. Nyilvánvalóan itt a védelmi dimenzióját tekintjük ezeknek a kérdéseknek, tehát a biztonsági kérdéseit. Nos, én ennyit akartam mondani, lehet, hogy vannak még kollégák, akik szeretnének hozzá szólni. Galler úr? Vagy a kolléganő? Non, je, je, Euh, én is csak üdvözölni szeretném ezt a jelentős indonéz delegációt. Mivel a férjem és én sokat utaztunk Indonéziában, nyilvánvalóan nem mindenhova jutottunk el, mert ez egy hatalmas ország, de mindesre üdvözlöm az indonéz hatóságoknak az erőfeszítéseit, akik évek óta a terrorizmus ellen harcolnak, és látják, hogy ez mekkora veszélyt jelent nyilvánvalóan elsősorban az indonézek számára. Épp ezért remélem, hogy amikor önök ellátogatnak ide, akkor sikerül, sikerül egy önök számára is hasznos eszmecserét folytatnunk. Köszönöm szépen. Ha még mondhatnék valamit, szeretném hozzátenni, hogy Indonézia egy olyan ország, amelyel az Európai Uniónak a külügyi műveletei alapján, hiszen Acsével kapcsolatban volt egy mediációs szerepünk is. Ekkor vetettünk be erőket ilyen távoli országban, hiszen Indonézia egyike azon ritka ázsiai országoknak, amely közvetlenül tapasztalta az Európai Unió közvetítési erőfeszítéseinek. Köszönjük szépen, hogy a National Resilience Institute-nak a képviselőit fogadták itt, és az ACE misszió és a cunami misszió kapcsán szeretnénk köszönetünket kinyilvánítani az Európai Unió segítségét illetően. és köszönjük, hogy az indonézeknek ezekben a problémákban segítettek kormányzó úr, köszönjük szépen e, a szavait, és reméljük, hogy a parlamenti látogatásuk gyümölcsöző lesz, és reméljük, hogy a jövőben is sikerül majd együttműködni. Tehát mindenkinek kellemes tartózkodást kívánok. Ezzel bezárjuk a mai ülést. Július 12-én ülünk újra össze, és a kongói e, demokratikus köztársaságnak a missziójával kapcsolatban tartunk ülést.